Köszöntök ismételten mindenkit, tisztelt képviselők. A Libe Szakbizottság tisztelt képviselőit köszöntöm. Folytatjuk a délelőtt elkezdett munkát, méghozzá úgy, hogy köszöntjük körünkben Ellen Shatter miniszter urat, aki az igazságügyért és egyenlőségért, valamint honvédelemért felelős ír miniszter az ír soros elnökséget képviseli. A múlt héten Strasbourgban már köszönthettük az ír helyettest. miniszterelnök helyettest. Mm, megkockáztatnám, hogy Ellen Shatter urat is köszöntjük, és köszönjük azt a készségét, hogy itt előttünk késznek mutatkozott arra, hogy ismertesse az ír soros elnökség prioritásait. Tudjuk, hogy ez egy kritikus fontosságú elnökség, egy kritikus fontosságú pillanat, hiszen az Európai Parlament mandátuma a vége felé közeledik, úgyhogy ez most egy kulcsfontosságú pillanat, amikor lezárhatjuk a megkezdett munkánkat, vagy lehetőségeinkhez képest a lehető legtöbbet megtegyünk annak érdekében, hogy a még függőben levő kérdéseket tisztázzuk. Azon kérdéseket, amelyekkel most az írelnökség fog foglalkozni, meghallgatjuk a következő negyed órában a miniszter úr prioritásainak ismertetését, aztán a koordinátorok kapnak szót, hogy a különböző frakciók nevében kérdéseket tegyenek fel, ezt követően a miniszter úr válaszait hallgatjuk meg, és azt követően a képviselők is feltehetik kérdéseiket. Tartunk ennek érdekében egy második fordulót. Köszöntöm tehát, Setter miniszter úr, ön ilyen szó. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a lehetőséget, hogy bemutassam az ír elnökség prioritásait a belés és igazságügy területén, itt a szakbizottságban. Miközben Írország hetedik elnöksége, és ez egybeesik, az akkori EGK-hoz való csatlakozásunk 40. évfordulójához. Ez az első olyan írelnökség, amelyben a bel- és igazságügy a rendes szerződésbeli struktúrák keretében valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a parlament szerepe fokozottá válik. Közös felelősségi köreink nagyon széles körűek, nagyon sok olyan téma tartozik ide, amely alapvető fontosságú az Európai Unióban élő több mint 500 millió polgár számára. Biztonságuk, jogaik és szabadságjogaik szempontjából fontos kérdések ezek, amelyek az EU együttműködés középpontját képezik. Nagy érdeklődéssel várom a parlamenttel való együttműködést polgáraink érdekében, annak érdekében, hogy a jogalkotási programot megvalósítsuk. Ez az első olyan írelnökség, amely a trió folyamatot magáénak tekinti. Folytatjuk a nemrégiben jóvá hagyott trió programban elfogadott agendát együttműködve partnereinkkel, Litvániával és Görögországgal. Valószínűleg tisztában vannak azzal, hogy az elkövetkezendő 18 hónapban a fő trió célkütőzés az, hogy megerősítsük az unió eh, reakcióképességét képességét a jelenlegi gazdasági, pénzügyi és szociális kihívásokra. Az ír elnökség egy olyan időszakban valósul meg, amikor számos program végéhez közeledik. A trió programja a jelenlegi jogalkotási ciklus vége felé valósul meg, illetve a Stockholmi program 5 éves időszaka is 2014 végén fog lezárulni. Természetesen jelen pillanatban az európaiak fő aggája a gazdasági stabilitás szükségessége, illetve a növekedés helyreállítása. Talán nem meglepő, hogy az ír elnökség fő témája a stabilitásra, a munkai munkahelyteremtésre és a növekedésre alapoz. Az a kihívás, hogy Európát visszatérítsük az erős és stabil helyzetbe, növekedést teremtsünk, illetve terem, munkahelyeket teremtsünk, erőfeszítéseinket fogják vezérelni az írelnökség során. Ebben a kontextusban úgy hiszem fontos felismerni és prioritásokat felállítani azzal kapcsolatban, hogy a bel- és igazságügy területén miket tehetünk azért, hogy a gazdasági tevékenységet fellendítsük. A Justice for Growth igazságügy a növekedésért program olyan intézkedéseket tartalmaz, amely a gazdasági tevékenység felendítését célozzák meg, mint például az adatvédelmi intézkedések nem csupán az európai polgárok magánéletét védik, ami önmagában is egy fontos cél, hanem eközben növelhetik azt a bizalmat, amelyet a fogyasztók vetnek az online ügyletekbe, és arra bátorítjuk őket, hogy ezeket nagyobb mértékben használják. Ez ezek az intézkedések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy fokozódjon a határon átnyúló kereskedelem a be belső piacon, illetve magasabb szintű beruházások, innováció valósuljon meg, és több munkahely jöjjön létre az egy, ezen az egyre bővülő területen. Ha többen bonyolítanak online ügyleteket, ez hozzájárul az Európai Unió növekedéséhez. A digitális korban az adatok alapvető fontosságúak mindennapi tevékenységeink szempontjából. Ez egy nagyon nagy lehetőség a vállalkozások számára, viszont nagyon nagy kihívás jelent a szabályozók számára, hogy megvédjék az egyéneket az adatok helytelen felhasználásához. Hasonlóképpen a rendészeti, az adatok rendészeti célokból történő felhasználás alapvető fontosságú a kifinomult bűnszervezetek küldözésében ugyanakkor viszont ezeket az adatokat nagyon körültekintően kell ellenőrizni és szabályozni. Tehát az adatvédelmi csomaggal kapcsolatos haladás az elnökség nagyon fontos prioritása. Elsősorban a kisvállalkozások védelmét céloztuk meg annak érdekében, hogy a határon átnyúló kereskedelem fellendülhessen, és így több munkahely teremthessen. A számlazárolási végzés, illetve a fizetésképtelenségre vonatkozó javaslataink is ilyen jellegű intézkedések, ezen kívül pedig megemlíteném a közös európai adásvételi jogot. Most pedig akkor néhány konkrét témára is kitérnék, amelyek szerintem az önök bizottsága szempontból nagyon fontosak. Először is nézzük az adatvédelmet. Röviden említettem már az adatvédelmet. Az való összefüggésben, hogy ez hogyan szolgálhatja az európai állampolgárok magánéletének védelmét, illetve növelje az online ügyletekbe vetett bizalmat, így módon pedig a belső piacon a határon átnyúló kereskedelem fellendítéséhez járulhat hozzá. Az elnökség jelentős figyelmet fordít a reformcsomagra az adatvédelemmel kapcsolatos prioritást azt is aláhúzza, hogy az adatvédelmi kérdéseket megvitattuk a Dublinban múlt héten tartott informális bel- és igazságügyi tanácsülésen. Nagyon fontos vitát tartottunk a javasolt rendelettel kapcsolatban az úgynevezett háztartási célú adatfeldolgozásra vonatkozó eh, kivételekről, az adatok végleges törléséhez való jogról beszéltünk, közigazgatási szankciók rendszeréről, és erre a témára vissza fogunk térni márciusban és júniusban is a belésigazságügyi tanácsüléseken. Az elnökség a Libe Bizottság jelentés tervezetét üdvözli, a jelentéseket érdeklődéssel fogjuk figyelemmel kísérni, és természetesen nagyon szívesen dolgozunk együtt a parlamenttel a reformcsomagon. A következő fontos prioritása az ír elnökségnek a bűncselekményekből származó jövedelem befagyasztására és elkobzására vonatkozó irányelv. Nemzeti szinten egyébként ezzel a témával már nagyon sikeresen foglalkoztunk, meg van erre egy külön hivatalunk. Az ilyen hasonló polgári jogi elkobzási rendszer nagyon fontos eszközé vált nemzetközi szinten és az Európai Unión belül is. Nagyon remélem, hogy a kölcsönös elismerésre vonatkozó javaslatokat beterjeszti a bizottság a közeljövőben, az elkobzási határozatok kölcsönös elismerésére vonatkozóan egyaránt és nagyon remélem, hogy ez a terület nem csupán a büntetőjogi ítéletek meghozatala után történő elkobzásokra vonatkozik majd. 2012. december 7-én egy irányelv tervezet született, a tanács erről egy általános megközelítést fogadott el, az orientációs, illetve irányadó szavazást ezzel kapcsolatban elhalasztották, ugyanis az alapjogokkal foglalkozó ügynökség véleményét várták. Nagyon remélem, hogy a parlamenttel együttműködésben olyan közös kiinduló pontot találhatunk, amelynek segítségével meg tudunk állapodni erről a nagyon fontos javaslatra vonatkozóan. Aztán a következő fontos elkötelezettségünk, illetve kötelezettségvállalásunk a PNR-re vonatkozik, és egyértelműen prioritást jelent ez az egész Európai Unió számára. Az elnökség során igyekszünk előre lépni, azzal kapcsolatban, hogy biztosítsuk az Európai Parlamenttel való megállapodást. Azonban nincsenek illúzióim, ugyanis jól tudom, hogy a javasolt irányelv mennyire vitás kérdéseket tartalmaz, ezért tudom, hogy a PNR ö, milyen nehézségeket jelentett a múltban az Európai Parlament számára. Tudom, hogy egyetértenek azzal, hogy minden fajta eljárásunkban mindig a polgárok biztonságát kell előtérbe helyeznünk, és a tagállamoknak is ezt a célt kell kitűzniük. A PNR nagyon fontos és értékes eszköz a rendőrség, a titkosszolgálatok számára, a kábítószercsempészet, az emberkereskedelem, illetve a terrorizmus elleni küzdelem terén. Ezek a veszélyek minden tagállamot fenyegetnek. Azonban nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy nagyon komoly aggályok merültek fel a magánéletvédelmével kapcsolatban, illetve hogy a rendőrség és a biztonsági szolgálatok hozzáférhetnek ezekhez a személyes adatokhoz. Hiszem, hogy együtt tudunk működni, hogy a kellő egyensúlyt kialakítsuk a PNR javaslatban. Aztán számos Schengennel kapcsolatos dosszié is felmerül majd az elnökségünk során. A szakbizottság tagjai már tudják, hogy a SIS-2-es rendszer alapvető fontosságú eszköz. A Schengeni információs rendszer régóta várt második generációja, a SIS-2, a biometrikus adatok, illetve az európai elfogató parancs használatát elősegíti, és fokozza a rendőrség és a bíróságok együttműködését. A SIS 1-ről a SIS 2-re való áttérés az ír elnökség során nagyon nagy prioritást jelent, és szorosan együttműködünk a tagállamokkal, illetve a bizottsággal ezen a területen. Az elnökség derülátó azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő hónapokban a parlamenthez jó hírekkel érkezhet majd. Illetve szeretném megemlíteni a, Schengen irányítá- a Schengeni rendszer irányításával kapcsolatos csomagot, ami szintén nagyon fontos prioritást jelent az elnökség számára. A ciprosi elnökség során egyébként jelentős előrelépések történtek annak érdekében, hogy e dossziékkal kapcsolatban mindkét intézmény agájaira tudjunk feleletet adni. Elnökségünk során egyébként remélem, hogy az együttműködés szellemében fogunk tudni eljárni, és sikeresen le tudjuk zárni ezt a dossziét. Bulgária és Románia csatlakoz, Schengenhez való csatlakozásával kapcsolatban is remélem, hogy előre tudunk lépni. A márciusi bel- és igazságügyi tanácson fog ez napirendre kerülni. Most pedig szeretném önöket tájékoztatni a bevándorlás, a vízum és a menekültügy kérdéseiről. A a, az elnökség üdvözli a bizottság közleményét, amely a közös vízumpolitika végrehajtásával és fejlesztésével kapcsolatban született meg. Remélem, hogy a fenntartható gazdasági növekedéshez ez hozzájárulhat, illetve a munkahelyteremtéshez. A bizottsággal szorosan együttműködünk azzal kapcsolatban, hogy ezt a gyakorlatban hogyan tudjuk majd megvalósítani. Az elnökség általános célja a vízumkérdésekkel kapcsolatban az az, hogy a jelenleg nyitott vízummal kapcsolatos dossziékat sikeresen lezárjuk. Van még két meglévő nyitott dosszié ezzel kapcsolatban. Ez egyik a közös európai menekültügyi rendszer, ahogyan azt a Stockholmi program tartalmaz, ez egészen pontosan az eljárás irányelv, illetve az Eurodac rendelet. A közös európai menekültügyi rendszerrel kapcsolatban a függőben lévő kérdéseket kívánjuk megoldani. Az a célja az elnökségnek, hogy mindkét intézkedésnél megállapodásra jussunk a parlamente, így módon pedig megnyissuk az utat a közös európai menekültügyi rendszer előtt. Az eurodakkal kapcsolatban fontosnak tartom tudni, hogy az eurodak rendszer kiváló példája a gyakorlati együttműködésnek, amely támogatja a közös európai menekültügyi rendszert. Ami a rendészeti szervek hozzáférését illeti az eurodakról, Tudom, hogy a tanács és a parlament ebben megállapodott az ilyen jellegű hozzáférésről a terrorizmus elleni küzdelemen, illetve egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben. A Dublini rendelet eredményes alkalmazását alapvető fontosságúnak tartjuk a közös európai menekültügyi rendszer kialakításában. Ami pedig az eljárási irányelvet illeti, itt a kérelmezőknek nyújtott elbánást illetően, ahol különleges eljárási garanciákra van szükség, illetve a kísérő nélküli gyermekekre vonatkozó pontok vannak még függőben. Tisztában vagyok azzal, hogy a parlamentet aggasztja, hogy a tanács nem fogadta el az első olvasati álláspontját a befogadási feltételekről szóló irányelvnél. Jól, erről egyébként politikai megállapodás született a parlament és a tanács között. Számos tagállam jelen pillanatban azt szeretné, hogyha az összes eszközt, fennmaradó eszközt egyszerre fogadnák el ugyanis számos kereszt, kereszthivatkozás jelenik meg a különböző eszközökben. A par, az elnökségnek az a célja, hogy a parlamenttel együttműködjön a közös európai menekültügyi rendszer hátralévő elemeinek megvalósításában. Remélem, hogy ez a közeljövőben létre is jön. Aztán pedig, ami a legális bevándorlási intézkedéseket illeti, a szezonális foglalkoztatásról szóló irányelv, illetve a vállalaton belüli áthelyezésekre vonatkozó irányelvet szeretném itt megemlíteni. A diákokkal, illetve kutatókkal kapcsolatos javaslatot várjuk most a bizottságtól, és annak közétételének időpontjától függően megkezdjük a tárgyalásokat a tanácson belül ezzel a javaslattal kapcsolatban. Ami pedig a több éves pénzügyi keretet illeti, Cipros és Dánia nagyon jól előkészítették ezt. Van Rompuy elnök úr javaslatai tavaly novemberben leszűkítették a meglévő szakadékot a tagállamok között. Az Európa Európai Tanácshoz kerül most vissza ez a kérdés végleges megállapodás szempontjából. Elnökségként és nemzetként Írország azt akarja, hogy az EU olyan szervezet legyen, ahol elegendő finanszírozás rendelkezésre, hogy munkáját végezhesse, és egy olyan költségvetés, amely támogatja a növekedést és a munkahelyteremtést. Ami pedig a bel- és igazságügyi többéves pénzügyi keretrendszert illeti, az elnökség igyekszik a parlamenttel együttműködni a megállapodás elérése érdekében. A jogállamiság és az állampolgárok jogainak támogatása terén is fontosak a prioritásaink, például az ügyvédhez való joggal kapcsolatos irányelv esetében. Szeretnénk, hogyha ezzel kapcsolatban is megállapodásra jutnánk. Remélem, hogy a bel- és igazságügyi területtel kapcsolatos prioritásainkról megfelelő tájékoztatást tudtam adni önöknek. Még egyszer, elnök úr, köszönetet mondok a lehetőségért, hogy megtarthattam ezt a bevezetőt. Remélem, hogy a képviselők ezt hasznosnak és informatívnak találták. Nagyon szívesen dolgozom együtt a szakbizottsággal, az Európai Parlamenttel, és természetesen örömmel válaszolok kérdéseikre. Igyekszem legjobb tudásom szerint megadni ezeket a válaszokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sátor miniszter úr. Köszönjük szépen ezt az ismertetést. Most pedig Megnyitom az első fordulót, meghallgatjuk a koordinátorokat a különböző frakciók képviseletében, aztán a többi képviselő is szót kap. Először is a néppárt koordinátora, Papa Nikola úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a miniszter úrnak is az előadását. Valóban érintette azon kérdéseket, amelyekről biztos voltam, hogy szólni fog mint ugye a bevándorlással kapcsolatos kérdések is. Az ír elnökség egy nagyon kritikus és kihívásokkal teli időszakban veszi kezdetét. Ugye itt a szakbizottságban olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek rendkívül jelentősek az elkövetkezendő hónapok szempontjából. Komoly elvárásaink vannak az elnökséggel szemben. Örülök annak, hogy megemlítette hogy a lehetőleg hatékonyabban foglalkozni kíván majd a Schengeni kérdéskörrel. Tudja, hogy milyen problémákat vetesz fel, tudja, hogy öt jelentést blokkolt a parlament azon okból kifolyólag, hogy az intézményközi működési rendszer nem működött megfelelőképpen, a tanácson belüli döntések is befolyásolták ezt néhány hónappal ezelőtt, és mi, a frakciónk, a parlament is hangsúlyozza azt, hogy egy kompromisszumra van szükségünk, egyensúlyt kell teremtenünk, meg kell találnunk annak a módját, hogy eleget tegyünk a Lisszaboni szerződés kitételeinek, azon rendelkezéseknek, amelyek hatályosak, annak érdekében, hogy a jövő szempontjából megfelelőképpen működjön ez a rendszer. Ez indokolja tehát ezt a megközelítésünket. Az önök elnöksége részéről érkező jelek pozitívak. Szeretném tudni, hogy ezeket jobban ki tudná -e fejteni. Hogyan gondolja azt, hogy előbbre tudunk jutni ezen a területen? hogyan tudnánk az önvéleménye szerint megoldani ezt a problémát. Az elnöksége során persze számítunk arra, hogy a menekültügyi csomagot sikerül majd lezárni. Ez egy olyan téma, ami komoly kihívást jelent számunkra. Szerintünk itt az ideje annak, hogy Európa saját és közös rendelkezések